Kezdjük akkor a szavazat magyarázatokat. Daniel Dalton az első. Parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Rob Reinhardt vezetésével az Európol nagyon fontos központja lett a hírszerzés és a nemzeti erők központjának. Ma még jobb eszközöket akarunk a kezébe adni, hogy a szervezet bűnözéssel, terrorizmussal felvegye a harcot. Fontosak a szakértők a nemzeti szinten is. Az Európa egysége már körülbelül egy éve működik, a dzsihadista propaganda eltüntetése céljából az interneten. Nagyon sok dolgot el tudtak tüntetni, tartalmat az internetről. Az új eszközök segítségével továbbra is nagyon fontos szerepet vállalhat majd fel a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harcban, ezért támogattam. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kedves kollégák, kérem, maradjanak csendben, hogy kollégáinkat meghallgathassa. Morvai Krisztina. Mrs. Morvai. Morvai asszony. Okay.

této době má smysl posílení europolu. nejsem příznivcem. azt hiszem hogy ma meg kell erősíteni ezeket a lehetőségeket, de nem támogatom az új intézmények létrehozását, az európai ügyészség felállítását, de ez a projekt, ami meg akar erősíteni az Európolt, nagyon jó, mert több információt tudunk beszerezni a különböző tendenciákról, a szervezet bűnözés részéről. A jövőben megfelelő feedbackre tehetünk szert, felvehetjük a harcot a terrorizmus ellen. Annak érdekében, hogy így járhasson el az Európol, alapinformációra van szüksége a különböző tagállamoktól. Egyetértek ezzel a javaslattal, megerősíti ez az Európol külön egységét is, amely a terrorizmus elleni harcot vezeti. Köszönöm szépen. Ternik al Europol este... Köszönöm szépen, mondja Makovej képviselő. Úgy gondolom, hogy az Europolnak adott erősebb mandátum közvetlenül összefügg a biztonság növelésével a polgáraink számára. Nagyon fontos, hogy az Europol korszerű adatbázisokkal rendelkezzen és megfelelően menedzselni, kezelni tudja ezeket. Ez mindenképpen egy nagyon fontos követelmény. Emellett az adatforgalomnak, az adatcserének kölcsönösnek kell lennie, nem tudunk fellépni a bűnözéssel és a terrorizmussal szemben, hogyha a felügyeleti szervek közötti adatcsere nemzeti és EU-s szinten nem működik megfelelően. Úgy tudom, hogy az Európai Uniónak 23 tagállama nem küld friss információkat az Europol adatbázisába, adatbázisaiba, így a Schengeni adatbázisba sem. Ez azt jelenti, hogy a Schengeni adatbázisban nem található meg az összes információ azon személyekkel kapcsolatosan, akik Európával szemben támadásokat, Európában támadásokat követhetnek el, vagy dzsihádista csoportok tagjai lehetnek esetleg. Szeretném ezért felszólítani a tagállamokat, hogy küldjék meg a Schengeni adatbázisba a szükséges adatokat. Helen képviselő. Köszönöm szépen a bűnözés nem ismeri a nemzeti határokat. Hát ez nem túl eredeti. Hát persze, hogy nem ismer határokat. Európa nemzetközileg is együttműködik. Itt van a hágai megállapodás, kiadatási egyezmények vannak, és ezek az eszközök mind-mind globálisak. Tehát igazából erről, mert nem erről szól az Europol. Az Europolt, amikor létrehozták, Igazából egy szövetségi rendőrségnek kellett volna lennie. Egy európai FBI-nak. És most nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát valahol egy ilyen köztes dolog, valamilyen együttműködő szervezet, valamilyen összetartó szervezet, nem tudjuk mi ez. Köszönöm. Mamikins képviselő. Köszönöm. A tanács javaslata véleményem szerint javítja majd az adatfeldolgozási rendszert az Európol számára. Ez azt jelenti, hogy a dokumentek feldolgozása gyorsabb lehet. És pedig 2017 májusától. Az Európol munkája így véleményem szerint sokkal hatékonyabbá válik. Sokkal több potenciál rejlik a szervezetben, mint amennyit manapság kihasznál. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek feladata lenne, hogy az Európol munkáját felbecsülje, hiszen az Európol egy különleges testület. A költségvetése is növekedni fog majd, ez pedig azt jelenti, hogy jobb lesz az adatcsere. Arnott képviselő. A biztonsághoz együttműködésre van szükség. Mindannyian együtt akarunk működni az olyan szervezetekkel, mint az Interpol. És az Egyesült Királyságban például a megfelelő hálózatokkal is, de ehhez átláthatóság van szükség az Európolon belül. A legfőbb agály nálunk, hogyha kilépünk az EU-ból, akkor végül is ez a biztonságot fogja veszélyeztetni. A Scotland Yard volt vezetője azonban azt mondta, hogy a tagság semmiféle olyan előnyel nem jár, mint amit akkor is élvezhetnénk, hogyha nem vagyunk benne. Az egyes tagállamok közötti kapcsolat nagyon fontos ebből, tehát teljesen mindegy, hogy bent vagyunk, vagy kint. Természetesen a továbbiakban is meg kell osztanunk az információkat a jövőben is, nem kell ahhoz, hogy része legyünk az EU-nak tökéletesen együtt tudunk működni, biztosítani a nemzeti biztonságot sokkal jobban, úgyhogy éppen ezért ellene szavaztam. Köszönöm szépen. Köszönöm. Malú úr következik, parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Úgy gondolom, hogy jó idő irányban haladunk, megers, megerősíteni akarjuk az Európai Uniós állampolgárok védelmét. Úgy gondolom, hogy a változtatás rendkívül szigorú, azért, hogy megfelelő információkat biztosítsunk mindenki számára. Ott van az internet, amiről nem szabad elfeledkezni, hiszen ott toborozzák a fiatalokat, főleg az terrorizmus céljából. Úgyhogy rendkívül pozitív ez a lépés, és ezt támogatni szeretném. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a parlament ebbe az irányba halad. Köszönöm szépen. Polcsák úr. Köszönöm. Je to samozřejmě notorieta, že... Köszönöm a szót, elnök úr. Teljesen világos, hogy a bűnözés nem ismer határokat. Nagyon fontos tehát, hogy együttműködjünk. Az Európol bizonyos kihívások ellenére kivívta a tiszteletet. Olyan ügynökség ez, amelynek azért még el kell mélyíteni a rendőri együttműködést. Ez a jelentés úgy gondolom támogatandó, és ez a jelentés nem federál, föderális rendőrségi együttműködésről szól. Az együttműködést meg kell erősíteni bizonyos szabályok alapján, és nagyon örülök, hogy az jelentés nem kerül el ezeket a kérdéseket, támogatom. Kelly úr, parancsoljon! Köszönöm szépen! A legtöbb kollégámhoz hasonlóan én is igennel szavaztam a jelentésre, és nagy örömmel támogattam a szöveget, ugyanis most végre megadjuk az Európolnak azokat az eszközöket, amelyekre szükség van a terrorizmus és a kiber bűnözés elleni küzdelemben. Néhány héttel ezelőtt volt egy szavazás, amely a PNR-re vonatkozott, ez is ezzel függ össze. Úgy látom, hogy egyre több lépést teszünk a terrorizmus elleni küzdelem területén. Ezzel a döntéssel biztonságosabbá tesszük Európát a polgárok számára a jövőben. További két millió eurót adunk az Európolnak, amelyre szükség van, és azt hiszem jó úton haladunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök.

schimbul de elevi și schimbul de studenți stagii de practică plătite sau nu. A harmadik harmadik országokkal folytatott diákcsereprogramok, a kutatók bevonzása az Európai Unióba és így tovább, ezek mind-mind nagyon fontos lépések, történelmi léptékű lépések, és ezekre mind szükség van. Ezáltal növelni tudjuk a versenyképességünket, és növeljük a munkaerőnk képzettségi szintjét. És hogyha versenyképesebbek leszünk, ez azt jelenti, hogy a munkaerőnk képzettebb, az így elvégzett munka minősége magasabb, és ez elősegíti a társadalmak fejlődését. Azzal, hogy megnyitjuk Európa határait a harmadik országbeli állampolgárok előtt kéz a kézben kell, hogy járjanak azok az intézkedések, amelyekkel a biztonságot szavalhatolhatjuk, hiszen lehet, hogy valaki ilyen ürügyel érkezik Európába, miközben szélsőséges nézeteket képvisel, és ezért károkat okozhat. Poszpiszil úr, köszönöm szépen, elnök úr. Támogatom e, ezt a szövegtervezetet, azért, mert e, támogatni kell a fiatalok, a diákok, a kutatók mobilitását amikor megpróbáljuk az egységes szabályokat meghatározni annak érdekében, hogy a harmadik országból jövő kutatók munkájukat az Európai Unió területén végezhessék. Helyesnek tartom. Az Európai Unió területére beáramló tudásanyag helyes, mert elősegíti a kutatást, a fejlesztést, az ipar fejlődését azokon a területeken, ahol ezek a fiatalok tevékenységüket kifejtik, hogy az Európai Unió versenyképességét növeljük más hatalmakkal szemben, mint például az Egyesült Államok. Köszönöm szépen. A migrációs válság azt mutatja, hogy nem tudjuk kezelni a helyzetet. Lebontottuk a nemzeti határokat, és csak a külföldi határokra koncentráltunk. És ez természetesen feldobta az illegális migránsok számát Európában. Tehát, hogyha az Európai Unió egy ország és egy határa van, és nincsenek belső határok, akkor nem tudom, hogy megéri-e ez azt, amire ez következett. Tehát a migránsokat. Látjuk most ennek a politikáját, a gyakorlati határait. És látjuk ugyanezt az euró esetében is. Több tízmillió emberre rákényszerítették, és sem értelme június 23-án Nagy-Britannia ezeket a problémákat saját hatáskörében fogja majd megoldani. Újra orientálódhatunk a világ többi része felé. Köszönöm szépen. Mamikins képviselő. Köszönöm. Minden évben több millióan jönnek harmadik országokból az Európai Unió területére, hogy tanuljanak, kutassanak, önkéntes munkát folytassanak. Szerintem ez nagyon jó. Az új irányelv célja az, hogy javítsa a rendeletet. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak megmaradnak a saját elveik, saját szabályaik, hogy hogyan ellenőrizzék azokat, akik harmadik országokból jönnek. Be kell vallanom, hogy a tanács jóváhagyta a bizottság javaslatát, az egyetemi hallgatók tekintetében, és megengedni nekik, hogy 15 órát dolgozhassanak is. A minimális tartózkodás idő 6 hónap lenne, a tagállamok pedig ezt az időtartamot meghosszabbíthatják. Szerintem nagyon jó dokumentum, és meg is szavaztam. Polcsák képviselő? Za ugyanannyi szava. Köszönöm szépen, Polcsák úr. Köszönöm a szót. A fiatalok mobilitásának megerősítése, a gyakornokok cseréje, azok cseréje, akik bizonyos szakértelemben rendelkeznek a munka területén, olyan dolog, amit támogatni tudok. Ami viszont a biztonságot illeti, ezeket a problémákat nem lehet alulbecsülni. Fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehet megfelelően ellenőrizni azokat a személyeket, akik ide érkeznek. A biztonsági kérdések azonban nem akadályozhatják meg a fiatalok cseréjét bizonyos kockázatok nyilván fennállnak, de semmiképpen nem tudunk egyébként sem minden veszélyt elhárítani, és úgy gondolom, hogy nem szabad megakadályoznunk az egyetemek, a kutatók közötti kapcsolatot, nem ezen az úton kell járnunk. Úgy gondolom, hogy ez a csere a tudomány minőségén javíthatna, új lökést adhat az európai kutatásnak, úgyhogy javaslom, hogy ezen az úton járjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Úgy gondolom, a szöveg kiváló javaslatokat tartalmaz. Ezek mindenképpen előbbre viszik Európát is, és a fejlődő országok számára is kedvező hatással lesznek majd. Természetesen az Európai Unió éveken keresztül rengeteget tett a fejlődő országokért, mindenféle támogatásokat nyújtott, segítséget nyújtott. De azt hiszem, most már itt az ideje, hogy ezeket a javaslatokat hajtsuk végre, amelyek ebben a szövegben szerepelnek, annak érdekében, hogy a tehetségesek, akik saját országukban, saját hazájukban nem boldogulnak, mert nincsenek meg a megfelelő körülmények, Európába jöhessenek, és itt kutathassanak, tanulhassanak, és végezhessenek önkéntes munkát. Hogyha az Európai Unióban maradnak, akkor nagy segítségére lesznek az Európai Uniónak, ha pedig úgy döntenek, hogy hazatérnek, akkor az itt szerzett tapasztalatokat hazaviszik magukkal, és ott segítik majd a gazdaságot, vállalkozásokat indítanak, stb. Kiválóak ezek a javaslatok, tehát köszönöm. Elnök, köszönjük szépen, haladunk tovább.

kohéziós politikában ezért fontos hangsúlyozni hogy a kohéziós politika eredményessége a régi tagállamok érdeke is. köszönöm. köszönöm szépen lópez köszönöm szépen sajnálom hogy tartózkodtam de ezt igazából más gazdasági szempontoktól nem lehet elválasztani. Tehát itt összefüggések vannak, és azt is tudjuk, hogy a válság nagyon megterhelte a rendszert, és éppen ezért növekedett Európában az igazságtalanság és az egyenlőtlenség. Tehát úgy kellene ezeket a kohéziós pénzeket betervezni, hogy az európai gazdaság közvetlenül profitálhasson belőlük, és hogy munkahelyek teremtődjenek. Látjuk például, hogy a privatizáció milyen eredményekkel járt bizonyos országokban, Európa perifériáján. És azt látjuk, hogy igazából csak a nagy tőke profitált ezekből a forrásokból. Tehát valahogy meg kellene oldani a pénzek szociálisabb szétosztását, hogy a tagállamok, a régiók jobban profitáljanak, és hogy megkérdezzék a polgárokat és a szociális partnereket. Közpénzekről beszélünk. Köszönöm szépen, Makovej asszony. Köszönöm szépen. A kohéziós politika 360 milliárd euróról szól 2020-ig. Ez az Európai Unió egy, költségvetésének egy harmada. 2013-ban nem volt egyszerű bizonyos projekteket végrehajtani bizonyos tagállamokban. Főleg azért, mert nem volt felszívó kapacitás, és nem kaptak megfelelő információt az érintettek. Nagyon hosszadalmas folyamatokról van szó, korrupció is megjelenik, és elég gyakran inkompetens emberek foglalkoznak a kohéziós pénzek elosztásával. Éppen ezért üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy egy független szakértői csoport jöjjön létre, amely megvizsgálja azt, hogy hogyan osztják szét a kohéziós forrásokat. A második legfontosabb téma, amit kihangsúlyoznék, az átláthatóság. Hogy tudjuk, hogy mi mibe kerül, ki mit kap. Köszönöm. Köszönöm, Mamikinsz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. A kohéziós politika, mint ahogyan mindannyian tudjuk, az egyik legfontosabb Európai Uniós szakpolitika. Vannak tagállamok, beleértve az én hazámat, Lettországot is, amelyek évről évre nem hívják le az összes elérhető forrást, a különböző bürokratikus akadályok okolhatók ezért, az információ hiány és így tovább. Úgy gondolom, ez sok terület sét lehetetleníti el. Ezért üdvözlöm azokat, akik felszólítják, felszólították a bizottságot és a tagállamokat, hogy több információt juttassanak a kedvezményezetteknek a lehetőségekről racionalizálnunk kell továbbá a rendszer működését is. Mindegyik eh, pénzügyi tervezési időszakban minden tagállamnak forrásokat allokálunk, és hogyha az adott tagállam nem használja fel ezeket a forrásokat, akkor a következő programozási időszakban kevesebb forrást kellene, hogy kapjanak. Polcsák képviselő. Köszönöm a szót. Elnök úr, a kohéziós alap bizonyos betegségektől szenved, túl nagy az adminisztráció, bürokráció, bürokrácia. A kohéziós politika nem e, eléggé koncentrál az eredményekre. Meg vagyok győződve arról, hogy e, erre a politikára Európa büszke lehet, ha a különbségeket sikerül csökkenteni a régiók között. Biztos vagyok benne, hogy ez segíthetne a régióknak, ha megszabadítjuk mindenféle betegségétől. Kellene valamilyen receptet találni arra, hogy hogyan lehetne előkészí, elősegíteni, egyszerűsíteni felhasználását. Mindenképpen reformra van szükség, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Etheridge úr parancsoljon. Köszönöm a szót. Az Egyesült Királyságban most volt a választás. A munkáspárt is arra kért, hogy kéne pénz. Nincs pénzünk múzeumra, színházra, közúti biztonságra és ezek a pártok támogatják azt, hogy több millió fontot az Egyesült Királyságban az állampolgárok az adófizetők pénzéből kohézióra költsenek. Ez egyszerűen szégyenletes. Ezek az emberek sírnak, hogy otthon vannak a gyerekeik, és nincs pénzük, és ezt a pénzt újraosztják Európában. Én ellene vagyok az EU kormányzásnak, ellene szavaztam annak, hogy további kohéziós pénzeket költsünk el, és mindig is ellene leszek annak, hogy így köntse az EU az Egyesült Királyság adófizetőinek pénzét. Köszönöm szépen. Kelly úr parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a szöveget is megszavaztam, és úgy gondolom, ez is egy kiváló megközelítés. A kohéziós politika egy kiváló szakpolitika. Körülbelül 33 milliárd eurót szánunk a kohéziós politikára ebben az időszakban, és remélem, hogy a továbbiakban is folytatjuk majd a kohéziós politikát, hiszen láthatjuk, hogy az Európai Unió ezen a területen milyen sikereket ér el. Láthatjuk azt is, hogy Ezáltal a gazdagabb, tehetősebb régiók és országok segítik a szegényebbek szegényebb régiókat és országokat. Amikor Írország csatlakozott az Európai Unióhoz, szegények voltunk, szegény volt az ország, az Európai Uniótól forrásokat kaptunk, és így lépésről lépésre az egyik legjó módúbb országgá lépett elő Írország az Európai Unióban, hiszen a forrásoknak köszönhetően fejlődni tudtunk. Egy dologgal azonban nem értek egyet, úgy gondolom, hogy Mindenképpen jobban kell tájékoztatnunk a polgárokat a kohéziós politika sikeréről, és arról, hogy ez mennyire hasznos mindenki számára elnök. Köszönöm szépen, három óráig felfüggesztem az ülést.